Nap 11 óra 30-kor szavazunk. Hölgyeim és uraim, a holnapi ülés június 12-én 8 óra 30-tól 14 óráig folytatódik. A napi rende, tehát publikálták, és az Európai Parlament honlapján megtalálható, az ügyést pedig lezár.